So. Nos, köszönöm szépen. Azonnal kezdjük is. Rövid eszmecserét, hát 20 percünk van. Rövid eszmecserét tartunk tehát. Arról, hogy milyen hatása van az EU-USA kapcsolatoknak az európai cégekre, ezt az INTA mindig megtárgyalja, és mindig szeretnénk támogatni a mi cégeinknek a lehetőségeit. Ezért szorosan nyomon követjük a helyzet alakulását. A lehetséges eszkalációt is szem előtt tartva. Az úgynevezett USA-beli blokk jogszabály miatt ez egyre aktuálisabbá válik. Üdvözlöm Irán iszlám köztársaság képviselőjét, aki megjelent körünkben, aki főtanácsadó a JCPOA tárgyalócsoportban Maid Takt Ravancsiról van szó. Tíz percben megkapja a szót majd, hogy az ő oldaláról felvázolja a helyzetet. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt uh, európai parlamenti képviselők. Nagy örömömre szolgál, hogy most részt vehetek ezen a most eszmecserén, ami az Irán és EU külkapcsolatok legfontosabb kérdéseivel, illetve a gcpoa val foglalkozik. Irán nagyon szigorúan figyeli az Irán nukleáris program megvalósulását, monitorozza a programot, és szigorúan megfelel a vállalt kötelezettségeinek, és úgy érezzük, hogy mi teljes mértékben megfelelünk a programnak. 2018 május előtt a Trump adminisztráció mindent megtett, hogy szabotálja a JCPOA megvalósítását, illetve az ezzel kapcsolatos környezetet, és illegálisan avatkozott be az USA, meg megtett a folyamatok akadályozásáért és Oroszországgal, Kínával való együtt működéssel próbálták Irán érdekeit megsérteni. A aktívan igyekszik meggyőzni más országokat, hogy megsértsék a nemzetközi jogot, illetve ne tartsák be a 2231-es biztonsági tanácsi határozat érvényesülését, és szankciókkal fenyegetnek országokat, hogyha ezt a határozatot megvalósítják. Ezen kívül a dollárt egyfajta gazdasági fegyverként is bevetik, folyamatosan fenyegetéssel élnek, és ez aláássa a gazdasági kapcsolatainkat. A szankciók következtében a külföldi gazdasági szereplők egyre inkább távol maradnak Irántól, és ezzel az USA további nehézségeket pró, igyekszik az irániakra erőltetni, ami elfogadhatatlan. A nemzetközi joggal is szembe megy, illetve in, nem humánus kezelése a problémának. Irán teljes mértékben elkötelezett a JCPOA-vel szemben, ezt ennek alapját a kölcsönösség képezi, és ez azt jelenti, hogy más feleknek is tiszteletbe kell tartani a megállapodást. És először is az összes nukleáris iparral kapcsolatos szankciót kellene lebontani annak érdekében, hogy javuljanak a gazdasági kapcsolatok Iránnal. Az USA-t fel kell szólítana arra, hogy a vállalatok megfélemlítésére irányuló magatartását szüntesse be, és tartsa magát az idén októberben a Hágai Bíróság által hozott döntést. Az EU jelezte, hogy komoly politikai szándékában áll a megállapodás érvényre jutatása, és ennek a második részletnek az USA által eldöntött szankciók második szakaszának érvényesítése már a közeljövőben várható, és szerintem most érkezett el az ideje annak, hogy tényleges, kézzelfogható eredményeket is hozzon ez a megállapodás. A tervek szerint egy olyan pénzügyi eszköz jön létre, ami november 4 előtt teremtene meg egy új mechanizmust, és ezáltal a JCPOA-ban lefektetettek szerint alakulhatnának a gazdasági kapcsolatok. Az iráni olaj és gáz bevételek felszabadításáról is szó van itt. A blokk jogszabályt az európai tagállamoknak is figyelembe kell venniük. Már meg kell tenni a szükséges lépéseket, mielőtt azok túl késők lennének, és támogatni kell Irán nemzetközi teljesítményét. Irán megfelelt az összes vállalásának, de sajnálatos módon a partnerek nem követik ugyanezt a megközelítést. Irán intézkedéseket hozott, hogy a terrorizmussal szembeni fellépését tovább folytassa. A parlamentünk ezzel kapcsolatosan egy határozatot fogadott el a terrorizmussal eh, szembeni egyezmény eh, tiszteletben tartásáról. A többi eh, JCPO résztvevővel Szorosan együttműködünk, és így többek között az EU főképviselőjével is jó előrelépés történt ez idáig. Ezt a külügyminisztériumunk, külügyminiszterünk New Yorki eh, közelmúltbeli nyilatkozata is megerősítette, és eh, november 4-e már közeledik, tehát nagyon fontos, hogy eh, tudjuk, hogy az USA visszavonulásából keletkező veszteségeket hogyan lehet kárpótolni. Reméljük, hogy praktikus, gyakorlati, részletes terv születik annak érdekében, hogy ezt a megállapodást tiszteletben tudjuk tartani. Köszönöm szépen. Speaking in Spanish, please use your headphones. Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni, úgyhogy kérem vegyék fel a fejhallgatóikat. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek én is, és szeretném üdvözölni Önöket a külügyi szakbizottság nevében, hiszen ezt a korábbiakban nem tudtam megtenni. A külügyi bizottság, ahogy tudják, szorosan szemmel tartja a legfrissebb fejleményeket. A JCPOA-val kapcsolatban, az iráni nukleáris megállapodással kapcsolatban ez egy nagyon fontos része a, az atomsorompó puzzle-nek, és a diplomácia erőfeszítéseinket az ENSZ biztonsági tanácsi határozat is megerősíti. Úgyhogy megismételném az üdvözlő szavakat a külügyi bizottság részéről. Örülünk ennek a folyamatnak, és támogatjuk a tervet. Visszaadom a szót most az INTA elnökének. Köszönöm szépen, most a képviselők kapnak szót fejenként egy percre, és hogyha vannak kérdéseik a vendégeink felé, az iráni vendégeink felé, akkor ezt az egy percet a kérdésre szánják. Maricie az első. Köszönöm szépen, mondja Seke az, hogy a mindkét szakbizottság tagjaként szólalok fel, illetve az iráni delegáció tagjaként is. Világos minden politikai frakció számára, hogy az EU elkövetett, elkötelezett, és bár a Trump adminisztráció eltért a nemzetközi közösség útjáról, mi kitartunk az eddigi kötelezettségvállalásaink mellett. Maximális szabadságot kell adni a döntések meghozatalára, ez legyen a prioritás. Nem szabad, hogy egyik vagy másik irányba toljuk el az országokat, az irániakat, hiszen akár más okai is lehetnek a cégeknek arra, hogy Iránnal akarjanak, vagy ne akarjanak kereskedni, úgyhogy ez hadd legyen az ő döntésük. Az USA kivonulása ö, nagy szakadékot hagyott maga után, de az Európai Unió már a határait feszegeti abban, hogy kompenzáljon az amerikai kötelezettségvállás és az ezt követő szankciók ellensúlyozására. Az Európai Unió, hogyha azt gondoljuk, hogy csak önmagában felelős, ez abszurdum. Az iráni népesség az új szankciók után nehézségekkel nézhet szembe. Ez az iráni népet érintő nehézség elkerülendő, de első tekintetben az irániak felé az iráni kormányzatra tekintek, hogy tartsák tiszteletben az, Euró- az iráni nép jogait, és akkor ez után foglalkozhatunk azzal, hogy az USA lépései milyen hatással vannak az irániak helyzetére. Szajfi asszony, köszönöm. Azt szerettem volna elmondani, hogy a Trump elnök úr által visszajutott szankciók a politikának csak egy aspektusát jelentik. Ez állandó hatalom fitoktatás egyik része. De nem szabad csak defenzívnek lennünk, hanem hitelességet kell nyernünk partnereinkkel szemben, ezért az Európai Unió nem vonakodhat, határozott álláspontot kell elfoglalnia, és az amerikai cégek ellen ö, nében is fel kell lépnünk. Erre egy sor intézkedésre lesz szükség, de a blocking statute használta mellett más intézkedésekre is szükségünk van, ezt a helyzetet alaposan kell megvizsgálnunk. Az euró használata a nemzetközi tranzakciókban evidenciának tűnik, és alapvető fontosságúnak tűnik a pénzügyi piacok megerősítése szempontjából, ezért ezen a kérdésen tovább kell dolgoznunk. És még gyorsan az alkalmazási tervet, teret illetően, a blocking statute alkalmazását illetően azt gondolom, hogy az amerikai Discovery eljárás jogi eljárás értelmében információ adására kötelezni az EU-s cégeket, de ez kedvezőtlen lenne számunkra. Köszönöm szépen, Nárt úr kap szót. Köszönöm szépen az első kérdés, mint mind, hogy minden nemzetközi szervezet elismeri, hogy Irán tiszteletben tartja a vállaltakat, a szerződésben vállaltakat. Az USA pedig azt teszi mindig, amit a Trump adminisztráció alatt tett, nem csak Amerika az első, Amerika az egyetlen. Úgyhogy, ha a saját szemünkbe akarunk tudni nézni, akkor ezt a tiszteletet másoknak is meg kell adjuk. Az USA stratégiája a konfrontációra épül Iránnal, valamint a térség más országaival kapcsolatban. Ezt tényt el kell ismernünk. Nem az a kérdés, hogy Irán megfelele az előírásoknak, vagy nem. Világos, hogy megfelelnek a szerződéses kötelezettségeiknek, és egy cserében mi is megtesszük, ami ránk esik. Nem akarok itt most filozófiai kérdésekbe bocsátkozni. Arról beszélünk, hogy az amerikaiak zsarolnak ezekkel a szankciókkal, amiket az európai cégekre vetnek ki, azon európai cégekre, amelyek merészkednek a Trump adminisztráció ö, szankcióit megszegni. És azok a cégek, amelyek mernek kereskedni Iránnal, most az USA szankciókkal kell, hogy szembenézzenek. Hát a sarkunkra kéne állnunk, és ha nem tesszük ezt, akkor elveszítjük az önbecsüléseinket, és fölösleges bármilyen nyilatkozatot is tennünk e tekintetben. Köszönöm. Grazie, Presidente. Noi valutiamo. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyra értékeljük az Európai Unió részéről azt, amit a szeptemberi ülésen Mogherini asszony bejelentett. Az európai vállalatokat védeni kell, amelyek Iránban vannak, és nem szabad az amerikai szankcióknak érinteni őket. Ami a Trump adminisztrációt illeti, és a nukleáris kérdést Iránban veszélyezteti a világ békét, és ellentétes az európai érdekekkel. Tehát minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk. Ami Iránt illeti, nem csak Iránra vonatkozik ez, hanem más országra is, mint például Kubára. Nagyon fontos, hogy minden más érintett nemzetközi szereplővel együtt fogjunk össze ezen a téren. Nem szabad félni a, a következményektől az iráni területen. Nem lehet csendben maradnunk a Trump adminisztrációval szemben úgy gondoljuk, hogy minden fajta lehetőséget ki kell használnunk annak érdekében, hogy megmaradjon a megállapodás. Ez nem csak a mi vállalkozásaink védelmében ö, történik, hanem minden olyan veszély elhárítása érdekében is, amely az amerikai adminisztráció részéről ö, fenyeget minket. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy azonnal befejezem, ö, nem szabad csöndbe maradnunk. Köszönöm. Nem szabad kockára tenni a békét az európai állampolgárok vonatkozásában. Köszönöm szépen. Edbosz úr, köszönöm szépen. Először is fogalmazunk világosan. Nem csak az Egyesült Államokra van szó, az izraeli hírszerzés is egyetemben bebizonyította, hogy a megállapodást megszekték. Emberi jogok. Köszönöm, kedves kollega, hogy említette. Az irániak egyszerűen borzasztó ö, dolgokat tesznek, ami az emberi jogokat illeti. Na de mi a helyzet az Iránban az emberi jogokkal? Már ez önmagában szankcióként kiállt. Aztán Irán rendszeresen destabilizálta a régiót a közel-keleten, főleg Szíriát. És meg kell mondanom, hogy ami a Trump adminisztrációt illeti, a bizottság teljesen eltorzult eh, ítélete rendelkezik. Ne feledkezzék el, hogy a bizottság hiúsága és egyebek az iráni szankciók következménye, mert a nyugat megosztott, és ez nagyon rossz dolog. Az iráni rezsim ott egyszerűen borzasztó szerencsés, és ezért úsznak meg mindent. Köszönöm. Viktor Bosszina. Köszönöm. Köszönet az iráni barátainknak, hogy eljöttek. Két rövid kérdésem lenne. Először is. Mivel a szocialista frakció azon frakciók egyike, amelyek támogatták az iráni atomegyezményt. A kérdés az, hogy mi a helyzet a regionális stabilitással, hogyan értékelik ezt? Második kérdés, hogy látják a jövőbeli kapcsolatot Szaudarábiával és Izraellel? Tudván, hogy az EU és Szaudarábia közötti kapcsolatot a régi és véget nem érő uh, konfliktusok jellemzik. Köszönöm szépen. Yeah, well, um, speaking personally, so not for my group. Uh személyes véleményemet mondom, nem a frakció nevében. A GCP az egyetlen olyan mechanizmus, amelyel elkerülhetünk egy nukleáris Irán államot a jövőben, és tudom, hogy ennek milyen veszélyei vannak. Tökéletesen egyetértek Lord Dartmouth kollégával, hogy Iránnak borzasztó a híre az emberi jogokat illetően. De ott van a többi kormány is, a Szaudarábia, mert tegnap a nagykövetet egy szaudarábiai újságíró elrablása miatt kérdelezett meg, úgyhogy azt hiszem az emberi jogokkal kapcsolatban az az érdekünk, hogy a zöböl vidékén el kell mindenképpen kerülnünk az atom háborút, illetve az atomfegyverek elterjedését. De ami a GCPO megállapodást illeti, ö, ö, valószínűleg ezzel finomításokra van szükség, de egyáltalán nincs arra még egyelőre bizonyíték, hogy megsértették ezt. Ami az Egyesült Államokat illeti, és a szankciókat az európai országokkal szemben, amelyek exportálnak, vagy jelen vannak a Amerikában, ez katasztrófa. Attól tartok, hogy ez egy szélesebb körű ö, politika része, hogy az Egyesült Királyság döntsön, hogy Kanada, Mexiko, Egyesült Államokhoz húz-e majd a jövőben, vagy pedig még maradnak kereskedelmi kapcsolatai az Egyesült, vagyis az, az Európai Unióval. Talán ez a lényeg a történetnek. Köszönöm szépen. Én most nem az AFET elnökéteseként beszélek, hanem a GUE frakció nevében. Nagyon örülök, hogy először napirendre kerül ez a közös cselekvési terv az Európai Parlamentben, és az atomsorompa egyezményről is eszmét cserélünk. Nagyon komoly instabilitásnak voltunk szemtanúi, de a helyzet kezd stabilizálódni. Nem először tapasztalunk fenyegetést az USA részéről európai vállalatokra nézve, de most először látjuk azt, hogy a frakciók egyértelműen fellépnek az ilyen szankciókkal szemben. Egy kérdésem lenne a delegációhoz. Itt lehet vádolni Trumpot, Saudi, Szaudarábiát, a rakétafegyverek fenyegetés, fenyegetettségét. Itt különböző hírszolgá titkosszolgálatok jelentéseit is elolvastam, tehát nem tudom, hogy ezekhez mit tud hozzáfűzni. És akkor most a vendégeinknek két percben megadom a szót, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Köszönöm, elnök úr. Minden tisztelt képviselőnek köszönöm ebben a tiszteletes testületben. És különösen nagyra méltányolom, akik nem értenek egyet velünk, hogy megosztották a véleményüket. Tudom, hogy szűk az időm, de megpróbálok néhány rövid választ adni a különböző felvetésekre. Ami a, az iráni néppel szembeni nehézségeket illeti, ezek a szankciókat, ezeket a szankciókat kifejezetten az USA az iráni népel szemben alkotta meg. És szerintem mindenkinek a Földön tiltakoznia kellene ez ellen, ugyanis az átlag emberekkel szemben hozta ezeket a szankciókat. Ők szenvedik meg az élelmiszerhiányt, a gyógyszerhiányt. Amikor a bankválságot kiváltották, az eur, iráni, vagy az európai vállalatok számára ez komoly problémát okozott, és ezáltal az átlag polgárok számára is. Tehát itt most konkrét problémákkal nézünk szembe. Említették az euró használatát is, ami egy jó lehetőség lenne nem csak az iráni, de az európai vállalatok számára, hogyha elmozdulnánk a dollártól, ugyanis az USA a dollárt egyfajta fegyverként használja, és mindegy, hogy ezt most a szoros szövetségesével szemben, vagy mással szemben alkalmazza, tehát ezt, a, ezt vissza kell utasítani. az pedig, hogy Irán betartja-e a megállapodást. Teljesen abszurd azt hallani, hogy Irán megsérti a megállapodást. Ezt végül is a hágai bíróság ítéli meg. Nézzük meg az jelentésüket, és ebből le lehet szűrni a következtetéseket, hogy ki tartja tiszteletben a kötelezettségeit, illetve ki mulasztja el azokat. Tehát én nem értek egyet egyáltalán és nem tudom elfogadni azt, hogy Irán megsértené ezt a közös akcióterv megállapodást. És nincsen semmilyen olyan nemzetközi egyezmény, ami a rakéta, rakéták használatát tiltaná vagy korlátozná. Iránnak jogában áll megvédeni magát, miközben több milliárd dollárt használ fel például Jemen nukleáris kalandorságra. Nézzük meg, hogy mennyi fegyver szállítása került sor a térségben. Úgyhogy mi a saját készségeinket, képességeinket használjuk fel, hogy megvédjük magunkat, miközben a szomszédságukban az európai vagy amerikai barátaik révén rengeteg problémát generálnak. Tehát nekünk jogunkban áll megvédeni magunkat. Ami az emberi jogokat illeti, senki nem tökéletes. Nézzük meg bárhol a helyzetet. Mi megpróbálunk minden lehetőséget megragadni, hogy megfeleljünk, tiszteletben tartsuk a kötelezettségvállalásainkat, és muszlimonként jogunkban áll megvédeni az emberi jogokat. Akik megkérdőjelezik az emberi jogok betartását, egyszerűen szemet hunynak afölött, hogy gyógyszerhiány, élelmiszerhiány van, ami szándékosan alakult ki tulajdonképpen az iráni néppel szemben. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben az érdekes vitában. Remélem az iráni delegáció visszatérve irányba ezeken a felvetéseken elgondolkodik, illetve a továbbiakban még visszatérünk ezekre a kérdésekre, és folytatjuk a tárgyalásokat. Ezen el ezt a, ez ülésrészt lezárjuk. Elnök, most javasolom, hogy pár perc szünetet tartsunk, ugyanis következik a 9-es napirendi pont, ami szintén zárt ülés lesz, a koordinátorok ülése.